kötelességünk, van nekünk is, és Ukrajnának is, és akkor a jövőben elérhetjük a sikereinket. Köszönöm szépen, Szeverin. Úr és az ALDE nevében Valian kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr.